Good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Kérem foglaljanak helyet. Welcome to the... Üdvözlök mindenkit a Fejlesztési Szabizottság alakuló ülésén. A 141-es szabály, eljárási szabályzati cikk értelmében én leszek az átmeneti elnöke ennek az ülésnek addig, amíg a szabizottság meg nem választja az elnökét. Szeretném üdvözölni eh, azokat eh, a kollégáimat, akiket újra megválasztottak és ismét itt vannak, és akik már a korábbi ciklusban és eh, tagjai voltak a szakbizottságunknak, és üdvözlöm azokat is, akik olyanan csatlakoztak hozzánk. Ez egy nagyon eh, érdekes eh, szakbizottság, és igazából mi tényleg azon dolgozunk, hogy megváltoztassuk az emberek eh, életét, azon emberek életét, akik néha nagyon messze laknak tőlünk, akik rossz körülmények között vannak, nincs élelmiszer számukra, vagy betegek, tehát igazából nagyon kielégítő a munkánk, ilyen szempontból, hiszen segíthetünk. Üdvözlöm a kollégákat tehát ebben a szakbizottságban. Nagyon rövid az időnk arra, hogy megalakuljunk, ezért kezdjük is meg a munkát azonnal, az ülést megnyitottnak nyilvánatom. Az ülés célja az az, hogy megalakítsuk a szakbizottság elnökségét. Először az elnököt választjuk meg, mert az alelnököket a 203-as cikk alapján. Először megválasztjuk a szakbizottság elnökét, utána pedig a négy alelnököt választjuk meg. A frakcióktól kaptam egy listát, amely tartalmazza a pótlagok nevét, akik részt vesznek a szavazáson. Diaz de Meira úr, Bekereu kollega helyett az EPB-ből, Söflin úr helyett Kósa úr az EPP-ből, Hész úr Sziez úr helyéről az EPP-ből, és eh, Röbis barátom Préda urat helyettesíti az EPP-ből. Toja asszony, Mekeven eh, asszonyt eh, helyettesíti a szocialisták részéről. Linda Mekeven asszony állítólag még az Eurostáron van, késik a vonat, Brempe asszony, a Lietz helyett az SND-ből, Enrik Gérevót is helyettesítik, Maszkva kollega, Szilvadó Pereda kollega helyett az SND részéről, Luk úr, Karszki úr helyett az ECR-ből, Lőzing asszony, Kriszogonosz kollega helyett a goa ből Hogyha van bármilyen fajta változás ezen listához képest, akkor azt kérem, közöljék velem most, mielőtt még szavazást. So, let's proceed to... Térjünk rá, tehát a szabadságunk elnökének megválasztására. Hét képviselőnek kell lejelenni ahhoz, hogy meglegyen a szavazatképesség, és többen vagyunk, mint heten jelenleg, tehát megvan a szavazatképesség. Azt kérem, hogy közöljék az elnök jelölt nevét. Tessék. A frakcióm nevében, a szocialisták és demokraták nevében Linda McEvent javaslom az elnöki posztra. 15 évet tagja már Linda a parlamentnek, van tapasztalata, megvan a szaktudása, és ahhoz, hogy kitűnő elnök legyen, számos kérdéssel foglalkozik, mint például a klímaváltozás, um, a nők helyzete a fejlődő országokban, és uh, nagyon jól együtt tud működni a parlamentben a különböző kollégákkal. Köszönöm a bemutatását a jelöltnek. Van-e olyan politikai frakció, amely más jelöltet javasolna. Mekeven asszony nevében elfogadja -e a jelölést? Igen. Egyetértem. Tessék, Najszer úr. Lindától felhatalmazást kaptam arra, hogy elmondjam, hogy elfogadja a jelöltséget kitöltette a pénzügyi érdekekről szóló nyilatkozatot is, és elfogadja azt, hogy ő legyen a szakbizottság elnöke. Elnök. Mivel csak egy jelölt van az elnöki posztra, azt javaslom, hogy válasszuk meg Linda McEvent közfelkiáltással. Thank you, colleagues. Köszönöm szépen, kollégák. Most kijelentem azt, hogy Linda McEwen az Európai Parlament Fejlesztési Szabizottságának elnöke, és őt közfelkiáltással választottuk meg. Az önök nevében is gratulálok Linda McEwen asszonynak. Most át kellene adnom Linda McEvennek az elnökletet, de hát nincs itt, ezért folytatjuk, folytatom az alelnökök megválasztásával. Hadd emlékeztessek arra, hogy milyen pottagok vesznek részt a szavazáson. Ezt már egyszer felolvastam, nem hiszem, hogy ezt meg kellene ismételnem. Akkor egyenként megválasztjuk az alelnököket, és az első alelnök megválasztásával kezdjük. Tessék, Lent úr. szeretném javasolni a néppárti frakció nevében első alelnöknek, Morris Ponga ura. Very much. Köszönöm. Morris, elfogadod a jelölést? D'accord. I would like to... Szeretnék emlékeztet mindenkit, hogy teljes jogú tagot jel csak jelölni, olyat, aki benyújtotta pénzügyi bevallását, ezek, és megfelel az előfeltételeknek, ön megfelel ezeknek? Rendben. Akkor csak egy jelöltünk van az első alelnöki posztra ebben a szakbizottságban. Azt javaslom, hogy Ponga urat közfelkiáltással szavazzuk meg. Madam Thank you, Um, thank you, colleagues, and apologies for running. Köszönöm, elnézéseket kérem, hogy utolsó pillanatban futottam be, de talán nem tudják, a Eurostar késett, úgyhogy Londonból érkező brit képviselők most szaladnak be, most futnak be a parlamentbe, mint jó magam is. Köszönöm szépen jelölésemet és megválasztásomat. Nagyon fontos leendőik lesznek az elkövetkező években a milleniumi fejlesztési célok áttekintése lesz a feladatunk 2015-ben a következő évben, és nagy örömmel várom az önökkel való együttműködést, meg szeretném meghallgatni majd elképzeléseiket a DEVE munkájába kapcsolatban, Nem, nem a beszédek ideje jött el, hanem a szavazásoké. Folytassuk. A második alelnök jelölésével folytatjuk. Kérem, megnyitom a jelölések körét. Yes, yes. Köszönöm, Görenc úr. Madame la Présidente, je voudrais... Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni önnek az elnöki feladatokhoz. Ahhoz, hogy hatékonyan segítsenek önnek, Pavovár ilyen jelöltségét javasolnám az ALDE nevében alelnöki posztra. Köszönöm, Gerező. Van-e más frakció, akinek további jelölése is volna még? Verinen úr, ön elfogadja a szélülést? Igen, elfogadom, asszonyom. Szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy teljes jogú tagként és pénzügyi nyilatkozat benyújtása esetén lehet csak pályázni. Ön kielégíti ezeket a követelményeket? Igen, asszonyom. Köszönöm szépen. Akkor csak egy jelöltünk van, az bizottság második alelnő posztjára, Verinen úr, tehát közfelkiáltásra válasszuk meg. Most pedig önt is kérem, hogy jön el ide előre, és foglalja a helyét a pulpiduson. Okay. We now move to the election of the third vice chair of the committee. And can I open nominations, please? Kérem terjesszék be a harmadik elnöki jelöléseket. A GUE eh, NGL nevében a harmadik alelnöki posztra Kostas Kisogronos urat szeretném jelölni. Köszönöm szépen. Van-e további jelölés bármely frakció részéről? Nincs. Akkor Kriszogonosz úr, aki nincs itt ma, de jelezte, hogy elfogad, írás jelezte, hogy elfogad jelölését, az, és aki beterjesztette azt is, hogy teljes tag, és úgy nyilatkozott, hogy beadta a pénzügyi bevallását is, közfelkiáltással megszabadhatjuk ezáltal a harmadik alánőkünket? létében is üdvözölhetjük az ő megválasztását, kérem tegyük. Utolsó negyedik alelnökünket választjuk most meg, kérem a jelöléseket. Luke úr, a konzervatív frakció nevében is Diva urat jelöljük. Van-e más frakció, akinek saját jelölése volna? Déva úr, hol van? Itt van. Déva úr, elfogadja a jelölést? Igen. Azt is megkérdezem, hogy kielégíti a vonatkozó feltételeket. Igen. Csak egy jelöltünk van. Akkor megint kérem közfelkiáltással üdvözöljük Deva urat az elnökség soraiban. és szeretném megköszönni, hogy ilyen jól vezette az ülést, nyitotta meg mai ülésünket. Azt hiszem két ciklusban vezette, három ciklusban vezette a szakbizottságot. Örömmel látjuk tehát az elnökségben ismét. Ezzel zárjuk az alelnökök kijelölését, illetve kiválasztását. Harmadik napirendi pontunk az ülések napirendje a 2014-es év hátralévő részére. Az új kollégáknak mondom, hogy július 22-én lesz a következő ülésünk, délután 3 órakor, még a terem nem került kijelölésre, és megint csak az újaknak mondom, hogy néha a plusz üléseket is kell kijelölnünk, sokszor Strasbourgban, csütörtök reggel vagy hétfő este, ilyenkor mindig a titkárság tájékoztatja önöket ezekről a pótülésekről, ülésekről de az ez évre tervezett ülések, illetve az őszi ülések, meg 2015-ös ülések majd később kerülnek végleges meghatározásra. De a 2014-re megjelölt dátumokat önök elfogadják most, ahogy ezek a naptárban állnak? Nincs gondja senkinek ezekkel? Rendben, köszönöm. Kérem mindenki írja be a naptárába ezeket az ülési dátumokat. Még egy közlendőm van, hogy július 22-én lesz ülésünk, de ezt már elmondtam. Megint az új kollégáknak mondom, hogy megkapják majd az anyagokat, előre az interneten is elérhetik, letölthetik ezeket. Ha bármilyen kérdésük volna, akkor a titkárság mindig rendelkezésükre áll, bemutatkoznak majd ők is az ülések során, mert a titkárság tagjai, de kérem mindig nyugodtan tegyenek föl kérdéseket. Az ember, mikor először képviselőit, gyakran egyszerűnek tűnik a dolog, sokszor mégsem az, ám mindig számíthatnak frakciótársaikra és a, a, a titkárságra. Még egyszer mondom, 22-én lesz a következő ülés, ezzel zárom az ülést, köszönöm, hogy megvártak, elnézést a késésért, és a következő üléseken majd az új kollégák be tudnak mutatkozni és elindítjuk a munkát a következő 5 éves ciklusra. Köszönöm.